Bene. Possiamo, possiamo passare, eh, colleghi scusate. No, kedves kollégák, folytassuk akkor a munkát, a hatodik napi rendi pontra térünk át. és nagy megtiszteltés számunkra, hogy Súrján László urat köszönhetjük körünkben, aki a 2010-es évi költségvetésért felel. Kérem szépen, legyenek csöndben. Mindenki nyugodjon meg. Kérem szépen, tehát azért csendben legyenek. Még egyszer mondom, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Súrján úr itt van közöttünk, és a 2010-es évi költségvetési eljárásról beszámol, a bizottság szakaszát vezeti elő, és a parlament prioritásait vezeti majd elő 2010-re vonatkozóan. Természetesen megadjuk a szót a vendégünknek, ezt követően pedig kérdéseket tehetnek fel neki. Jó, Súrján úr, öné a szó. thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarul fogok beszélni az anyanyelvemen, ha megengedik. Az első szavam a köszöneté, nagyon örülök annak, hogy ez a bizottság egyébként az összes többi bizottság közül elsőként szükségesnek látta, hogy találkozzon a 2010-es költségvetés bizottsági szakaszának az előadójával. én a magam részéről nagyon fontosnak tartom az együttműködést a szakbizottságokkal erről fogok majd még később néhány szót mondani. bevezetőül azonban arról szeretnék szólni hogy igazándiból nézzünk szembe avval a kérdéssel hogy mik a parlament lehetőségei arra hogy befolyásolják az európai költségvetést ha valaki a hivatalos szövegeket figyeli és mondja, az tisztában lesz azzal, hogy ugye mi vagyunk a költségvetési hatóság egyik ága, azonos jogaink vannak a tanácssal. De kedves kollégák, a valóságban mi szokott történni? Megkapjuk az előzetes költségvetést a bizottságtól, a tanács rendre ezt mondhatni fűnyíró szerűen lefaragja kisebb számokra, mi pedig rengeteg módostó indtvánnyal visszarakjuk azt amit a tanács lerakott sőt még néhány ponton tovább is megyünk egy kicsivel. E, ki ki a saját nemzeti sajtójában esetleg megpróbálja közhírét tenni hogy mennyi millióval mennyi milliárddal emeltünk meg egy egy költségvetési tételt és nagyon csodálkozunk hogy az európai sajtó nem igazán vevő ezekre a hrekre és az európai polgár nincs tudatában annak, hogy micsoda, milyen szerepe van a, ennek a, a parlamentnek a tényleges költségvetésben. Itt én azt gondolom, hogy az ilyen fajta, tehát választások előtt mindig jobban szembenézünk ezzel a kérdéssel, és sajnálattal állapítjuk meg, hogy a polgárok nem ismerik a munkánkat de ezen a téren a munkánknak végül is az eredménye csekély a költségvetés egészéhez képest csak egy nagyon kis rész az százalékosan amit befolyásolni tudunk és ez is lényegileg a bizottság fő vonalába fog beilleszkedni. nincs egy markáns üzenete az európai parlamentnek a polgárok felé pedig hát az ő pénzüket költjük és elég jelentős ugye nagyságrendileg 120 milliárd, amiről beszélünk. Mi lehet ilyen körülmények között az éves költségvetésért felelős raportőr feladata? Ebben az évben erre a kérdésre elég könnyű felelni. Ez az a költségvetés, aminek már a tervezése is a lezajló krízis hangulatában történik. A polgárok számára nagyon sok bizonytalansággal járt ez az esztendő kezdődött avval ugye hogy a gázcsapok két hétig le voltak zárva oroszország felől folytatódik avval hogy növekszik a munkanélküliség pénzügyi krízissel kell szembenéznünk nagyon nehéz hitelhez jutni. egy ilyen esetben az várható el hogy a bizottság nem csak külön programokat terjeszt elénk mint European Recovery Plan, hanem magát az egész költségvetést is lehetőleg abba az irányba alakítja, hogy feleljen ezekre a kihívásokra. Idén nagyon szerencsés a helyzet, tisztelt elnök úr, a tekintetben, hogy jövő héten szavazni fogunk a költségvetési irányelvekről. Egy hónappal azelőtt hogy, elad, ahogy, hogy megismernénk az előzetes költségvetést a bizottságtól. Nem volt még erre példa az elmúlt években, általában azon a héten szoktuk áprilisban kifejteni a saját véleményünket, amikor már régen ki van nyomtatva az előzetes költségvetés, tehát kicsit nevetséges volt, ott fölálltunk és mondogattuk a bizottságnak, hogy azt várjuk el tőlük, aztán mindenki csak összemosolygott, mert már nagyjából tudtuk is, hogy mi van benne. Én nagyon hálás vagyok a parlament vezetésének, hogy elfogadta ezt a javaslatot, hogy előrehoztuk március elejére, és talán eh, nem kiabálom el, hogy azokban a gondol, előzetes gondolkodásokban, hogy hogyan is fog ez működni majd 2011-ben és azután is, abban is benne van, hogy ezt előre kéne hozni minden évben márciusban. És akkor itt egy mondatot engedjenek meg, ez az előrehozatal roppant nagy munkát kívánt a Költségvetési Bizottság titkárságától, és én nem győzök hálás lenni azért, hogy a, a szöveg elkészült, hogy sikerült egy összhangot teremtenünk a Költségvetési Bizottságon belül, mert ott már túl vagyunk a szavazáson, és én nagyon bízom abban, hogy megfelelő többséget fogunk kapni a jövő, azt hiszem kedden esedékes parlamenti plenáris ülésen. Mert erre a többségre azért van szükség, hogy súlyunk legyen a különféle tárgyalásokon. Én igyekeztem összefoglalni azokat a fő pontokat, amelyekre különösen figyelni kell. A jelentés részleteibe, ha lehet, elnök úr, nem mennék bele, de annyit mondanék hogy némi vita után összhangba jöttünk a különféle frakciókkal a költségvetési bizottságban a, abban hogy a fő üzenetünk az hogy az európai polgárt tegyük az első helyre és az ő bizonytalanságaira próbáljunk felelni. na most ez ugye jelenti a az állások megtartásával kapcsolatos problémaköröket tehát a kis és közepes vállalkozások támogatását hiszen ennek a szektornak lehet e tekintetben súlya ez jelenti az energiabiztonságot ahol azt várjuk hogy a, az unió már a bizottság valóban az európai bizottság előjön ezekkel a tervekkel amelyek összekötik a különféle nemzeti hálózatokat hiszen ezzel a problémák egy részét ideiglenesen jól lehet kezelni és talán az sem titok sőt egyáltalán nem titok, hogy meg fog ismétlődni az a vita, ami a 2009-es költségvetésben már egyszer lezajlott, nevezetesen, hogy a parlament kiállt amellett, hogy a Nabucco vezetéket, mint egy alternatív lehetőséget eh, létre kellene hozni, tehát az orosz gáztól és az ukrán szállítástól független csatornának kellene létrejönni. Eh, ebben nem jött létre az egység a költségvetési bizottságon de az elsöprő többség ezen a véleményen volt a kisebbséget a szocialista pártnak a frakciónak azon tagjai alkották akiknek a hazája kevésbé érintett ebben a problémában. tehát gyakorlatilag az oroszország közelében élő szocialista képviselők is a nabucco mellett szavaztak a távolabb élők pedig ellene. Ők ebből egy versenyképességi vitát gerjesztettek, mondván, hogy nem szabad az egyik vezetéket a többivel szemben előnybe részesíteni, mi viszont a diversifikáció mellett tettük le a voksot, szükségünk van alternatív forrásokra, és a Gazpromnak, mint Európa egyik leggazdagabb cégének nem biztos, hogy az európai polgárok pénzével kell további hizlalást adni ezek voltak a szempontok, amikben, mondom, nem jött létre egyetértés, de egyértelmű bizottsági állásfoglalás jött létre. A... Még egy dolgot el szeretnék mondani, ami fölvezeti a szakbizottságokkal való együttműködés fontosságát. Hogyha azt vizsgálom, hogy az Európai Parlament az elmúlt években mennyivel emelte meg a költségvetést, akkor némely évben nagyon sikerekes, sikeres módostásokról lehet beszámolni, ennyi milliárd, annyi milliárd. Aztán eljön az év vége, és azt látjuk, hogy ennél a megemelt összegnél több milliárdot utalunk vissza a tagállamoknak, mert a tagállamok nem használták föl azokat a többletpénzeket, amelyeket adtunk. Most ez a helyzet az, ami igazán lerontja azt a hatást, hogy látszódjék a költségvetési hatóságnak a parlamenti ága, mint meghatározó tényező. Ez azonban csak akkor igaz, ha a zárósort, a kifizetési előirányzatoknak a zárósorát nézem. Ha fölbontom a részleteket egy-egy sorra, akkor bizony már nem pont ez a kép, és akkor bizony az általunk megítélt összegek a helyén vannak és elköltésre kerültek. Ezért az elmúlt években elkezdődött a Költségvetési Bizottságban egy folyamat, amelyet ez a bizottság egyedül nem fog tudni soha teljesen ellátni. Rászorulunk a szakbizottságok tapasztalatára és tudására, nevezetesen, hogy mondhatni sorról sorra nézzük meg, hogyan valósul meg a költségvetés, ezt, ezt meg tudja csinálni akárki ez csak idő és szorgalom kérdése, meg sok munka, amit a titkárságnak el kell végezni. De azt megítélni, hogy miért nem mentek el a pénzek, miért maradtak bent, ahhoz már a szakbizottság tudása kell, mert azok lehetnek méltánylandó okok, és lehetnek egyszerűen az, hogy rossz volt a program, és akkor ezt a programot be kell fejezni. Én, mint raportőr, fölvállalnám azt, hogy figyelembe vegyem a költéseket, és a jól menő vonalakra adjunk többet, a rosszabbakat meg fogjuk vissza, de azt a felelősséget nem vállalom el, hogy pusztán a számok alapján azt mondjam, hogy ez egy rossz program. Mert, mert mint mondtam, ennek nagyon sok oka lehet, a fölkészülés, elhúzódó, áthúzódó hatások, és így tovább. Tehát itten ilyen könyvelői szemlélettel nem szabad dolgozni, itt jól megalapozott döntéseket kell hozni, és ha egy éves költségvetésben csak jelzéseket adunk ebbe az irányba, akkor majd az is elég, és az a következő raportőrök számára már megalapozza a munkát. Tehát ne féljen senki, nem Hübele Balázs módj, bocsánat, ezt nem lehet lefordítani. Szóval nem össze-vissza kapkodással fogom ezt a dolgot csinálni már a tavalyi év folyamán az elődöm Jutta Haug nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szakbizottságokkal együttműködjön. Én ezt a dolgot fontosnak tartom és folytatni fogom. Talán elnök úr tudja, hogy már az első összejövetel még nem is volt meg minden bizottságban a raportőr, az első összejövetelt megtartottuk, továbbiakat fogunk tartani, neheze, ugyan nehéz hát választások lesznek, nem tudjuk, hogy ki marad. Tegnap megtudtuk, hogy a bizottsági, a, a európai biztos is föltehetőleg elhagy minket, és fölül a, a, a trónra, bár köztársaságról van szó, a, mindegy, de ennek az együttműködésnek okvetlenül folynia kell, és én partnerséget kérek, számítok a szakbizottságok tudására, de szeretném, ha ezeket az elveket közösen tudnánk vallani, hogy lyukasszsákba ne adjunk vizet, felelősek vagyunk. Ugye először fordul elő, hogy egy új tagállam képviselője eh, felelős a, a bizottság költségvetéséért. Eh, én azt gondolom, hogy öt évvel a belépés után már, hogy új vagy nem új tagállam, ezen olyan túl sokat nem kell eh, ragozni de nyilván odafigyelek arra, hogy ezek a dolgok már mint a, a, az unió egysége meglegyen, és felelősséget érzek a befizető országokkal szemben is, a, azok az országok, akik kapják a pénzeket, azok nem állhatnak ott és tarthatják a markukat, csak akkor, hogyha valóban a közösen elhatározott célok működnek erre vonatkozik ez az egész e, implementációs vizsgálat, és azt hiszem, hogy ez a megnyugtató a befizető államok polgárainak is, hogy olyan fejlesztéseket, ahova már, és ez nem csak új tagállami kérdés, ahova már mondhatni 50 éve öntjük a pénzt, és nem látjuk azt, hogy a, a cél, hogy az illető régió följöjjön, érvényesülne, ezt érvényesíteni kell a pénzek elosztásában is na ez a legnehezebb regionális szinten a parlament nem tud beleszólni a kérdésekbe de ha elkezdjük a nem regionális programoknál akkor ennek kihatása lesz a régiók közti elosztásra legalábbis a következő financial perspective idején. és végül elnök úr engedjenek meg hogy néhány konkrétumot mondjak arról hogy milyen időrendben kell dolgozni mert itt nagyon nehéz ügyeink lesznek augusztus első, utolsó hetében találkozik először érdemi munkában a parlament, és szeptember első hetében önöknek, mint specializált szakbizottságnak el kell, fogadják, el kell fogadniuk a költségvetésről alkotott véleményüket és az azzal kapcsolatos módosításokat is. Ez nagyon nehéz lesz nyáron megcsinálni, nem irigylem azt a kollégát, aki felelős lesz ezért, és nem irigylem azokat, akik új emberként kerülnek be, és csak nézni fognak, hogy most miről is van szó. De ez a szeptemberi első hét, ez nagyon fontos lesz. A Költségvetési Bizottságban szeptember 9-én adhatják be az egyes képviselők a saját módosításaikat, ha tehát valamiről letetszettek késni az előző héten, akkor a pártcsaládon belüli költségvetési bizottsági taggal talán szót lehet érteni kollégáim általában nyitottak ezekre a kérdésekre. van még egy dobás mert a csoportok tehát a politikai családok azok szeptember sixteen áig terjesztik be a, a, a csoport által közösen vállaltakat itt is lehet hogy mondjam, egy kis bótot kötni, és a 40. hét lesz az, amikor a Költségvetési Bizottság tagjait sajnálni kell, mert két-három napon keresztül szavazgatni fognak a töménytelen módosításról. Ez, a, ez az a merev váz, amitől nem fogunk tudni eltérni, és ami nagyon-nagyon kemény munkát kíván, az önök bizottságától és az önök bizottságának a titkárságától is. Elnök úr, ennyiben gondoltam összefoglalni a mondani valómat. Sajnálom, hogy egy csütörtökön kerül erre a beszélgetésre sor, ahol a részvételi arány az a szokásos, de talán az üzenet tovább fog menni, és még egyszer megköszönöm azt, hogy gondoltak rám és meghívtak. Grazie all'onorevole per la diffusa. Nagyon köszönöm, surján úr. Nagyon köszönjük az ismertetést, a nagyon érzékletes bevezetőt. Most pedig Szásnyi úrnak adom meg a szót, költségvetésért felelős raportőr. Köszönöm szépen, elnök úr, és Lászlónak, Súrján Lászlónak én személyesen is köszönöm az elmondottakat, és nagyon sok mindennel egyetértek. Elnézést kell kérnem, mert csak tegnap tudtam meg, hogy ma én fogom itt a költségvetési kérdésben a szakbizottságunkat képviselni. Általánosságban semmilyen bonyodalmat nem látok, és remélem, hogy majd harmonikusan tudunk együttműködni hiszen a múltban, amikor James Ellis volt a parlamenti rapportőr, és idén megint csak nagyon jól tudtunk együtt működni a néppárti kollégákkal. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek az észvé, észrevételek, a most elhangzott megjegyzések többségével. Tisztában kell lennünk azzal, hogy globális gazdasági válság közepette vagyunk, ezért minden egyes költségvetési sort tüzetesen meg kell vizsgálnunk, gondoskodni kell arról, hogy minden fillért, amit elköltünk, az jól hasznosuljon, jó elszámoltatható beruházásra fordítódjon, és nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy határozott feedback, visszajelzés érkezzen bizonyos projektekről, hogy nehogy pocsékba menjenek a kiadások, és a projektek valóban teljesüljenek a terveknek megfelelően. Azzal is teljesen egyetértek, amit elmondott, mi szerint amit a tagállamoknak visszatérített pénzekről mondott, hiszen évről évre szűkül a költségvetés, és hogyha ebből a egyre kevesebb pénzből egy részt vissza kell adni a tagállamoknak, vagy vissza kell a tagállamokhoz, akkor ez azt jelzi, hogy elhalasztjuk a lehetőséget, hogy jó beruházásokat valósítsuk meg, amelyek új munkahelyeket teremthetnének, amelyek serkentetnék a gazdasági növekedést, és ez semmiképpen nem jó, nem jó eredmény napjainkban, amikor a világon olyan a klíma, hogy mindenfajta ösztönzőre, serkentőre, élénk, gazdaság élénkítő szerre, ami csak létezik, nagyon nagy szükségünk van. Összességében, tehát ahogy elmondtam, örömmel várom az együttműködésünket, és remélem, hogy ugyanúgy, mint a múltban, most is nagyon sikeresek leszünk a projektekkel, nyitottak maradunk, nyitottan gondolkodunk, és itt ebben a bizottságban tovább harcolunk a protekcionizmus ellen, hiszen <clears throat> ez így tudjuk megteremteni a gazdasági tevékenységek élénkülésének a lehetőségét az egész világon, és így tudunk segíteni olyan globális projektekkel, amelyek a legkevésbé fejlett országokat segítik. Nagyon köszönöm. Mann asszony. Nagyon köszönöm. Nagy örömmel hallottam, amit a raportőr mondott, és nagyon érzékeny, nagyon gondosan megírt ez a jelentés, nagyon hasznos lesz ez a parlament számára. Ugyanis nem csak a parlament, hanem természetesen a tagállamok is egy kicsit talán megosztottak néhány kérdéssel kapcsolatban, és a költségvetés felépítése struktúrája nagyon fontos a számukra. Nagyon nagyra értékelem tehát azt, ahogyan az előadó hozzááll ehhez a jelentéshez. Nagyon hasznos lesz, hogyha egyesíteni tudjuk az Európai Parlamentet, túlépjük a megosztottságot, és ez talán majd átcsordul a tanácsra is, ez az egyetértés. Nagyon-nagyon pozitív vagyok, ez nagyon jó jelzés lesz a közvélemény számára is. Remélem, hogy sikerül elérni a cél céljait, mert szorítanak a határidők, és az év második félében nem hiszem, hogy a gazdasági helyzet jobb lesz, mint ma, sőt, valószínűleg romlani fog a gazdaság helyzete, úgyhogy a jelentés kulcsfontosságú lesz. Három megjegyzést szeretnék tenni. Nabukkóval kapcsolatban egyetértek a raportőrrel, és remélem, hogy az én frakcióm is a végén majd nagyon nyitott lesz Ebben a szakbizottságban nagyon pozitív eh, jelentést eh, készítettek a kollégáink a Nabukorról. Az egyetlen dolog, amit biztosítani kell, az eh, az, hogy ne részesítsük előbben egyik vezetéket sem. Hiszen hát tudjuk én német vagyok, és persze mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Nord Stream, az északi áramlat, ami nagyon pozitív hatást fog gyakorolni Németországra és Hollandiára és több más tagállamra is, tehát hogy ezt is támogassuk. Tudom, hogy az északi áramlatok több tagállamnak baja, gondjai vannak, ezért jó lenne, hogyha lehetőleg semlegesebb maradna a jelentés, hogy ne adjunk elsőbséget egyik pipeline-nak sem, hanem minél több új vezetékrendszer épül, épüljön, minél több ország, útvonal, minél több szereplő vegyen részt ebben, hiszen ezt akarjuk, hogy minél több, minél nagyobb legyen a verseny. És hogyha amit hallottam a raportot, én pozitívan állt hozzá ehhez, de szeretném arra kérni, hogy egy kicsit még bővebben fejtse ki az elképzeléseit erről a kérdésről. Egy másik kérdés az el nem költött pénzek ügye, amit visszaadnak a tagállamoknak. Ezt szeretném megkérdezni erről, hogy részletesebben fejtse ki a véleményét, ugyanis nagyon negatív véleményt nyert találkozunk az Európai Bizottság néhány észrevételvel kapcsolatban. 5 milliárdot akarnak felhasználni egyfajta stabilitási paktumra, bizonyos projektekre, mint a széles sávú internet, és más projektek is említésre kerülnek a bizottság anyagában. Barozó maga állt elő ezzel, és több biztos támogatta ezeket. Vannak negatív vélemények, és én is ide tartozom, 5 milliárd eurót úgy elkölteni, hogy ennek nem lesz igazából pozitív hatása, hanem inkább nagyon sok negatív érzelmet fog kelteni, különösen a nettó befizető országokban. Nos, ez olyan ötlet, hogy erről még csak beszélni sem kellene. És nagyon örömmel hallottam most a raportőrtől, hogy ő nagyon érzékenyen áll hozzá ehhez a kérdéshez. A, mind a két raportőrhez intézem a kérdéseimet, tehát a költségvetési, illetve a, a mi szakbizottságunk raportőréhez is fordulok. Van-e bármilyen vita azzal a résszel kapcsolatban, ami, ami a Nemzetközi Kereskedelmi és a Fejlesztési Szakbizottságot él, élinti. Az Aid for Trade kapcsán nem tudom, hogy van-e már vita a Költségvetési Bizottságban az Aid for Trade-ről, gondolkoznak-e azon, hogy ezt átalakítják, világosabbá teszik, vagy több célzott kiadást határoznak meg. Jó lenne, hogyha a szakbizottságunk tájékozódna arról, hogyha valamilyen átalakítás vagy pántlikázásra sor kerül és általában a mi szakbizottságunkat érintő költségvetési sorokkal kapcsolatban, hogyha vannak vagy lesznek változások, akkor nagyon szeretném tudni, hogy milyen viták folynak ezekről. És még egyszer nagyon köszönöm a beszámolót és a jelentést. Köszönöm szépen Manna asszonynak. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Súrián úrnak először is az anyagot, a jelentést, ami nagyon értékesen járul majd hozzá a előzetes költségvetési tervezet elkészítési munkálataihoz, amelyek már folynak. Nyilván ön is tudja, hogy miután jelenleg dolgozunk az előzetes költségvetési terven, és ennek a bemutatása jövő hónapban lesz. Most nagyon nehéz lenne észrevételeket, kommentárokat tennem. Nagyon jó megfigyeléseket, illetve észrevételeket hallottunk a rapportőrtől és bizottság tagjától ezeket az aggályokat, véleményeket feljegyezzük, és ezeket természetesen megfelelő módon figyelembe fogjuk venni a 2010-es LKT elkészítésekor. Köszönöm. Köszönöm, akkor Súrján úrnak adom meg a szót, talán szeretne hozzátenni valamit az elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden próbálok megválaszolni. Először is Péter említette, hogy a költségvetés évről évre mm, csökken. Hát ez nem igaz százszázalékosan. Az elmúlt évben így volt, valóban euróban kifejezve kisebb lett a kifizetési összeg de 2012-ig euróban folyamatos lesz a növekedés, a GNI, a BNE, ez, bni ez való arányában lesz csökkentés, de ez nem ugyanaz. És azt hiszem, hogy azt mondani, hogy folyamatosan szűkül az EU költségvetés, ez, ez nem jó kifelé. Ez csak egy baráti ajánlás. Tehát nem mondjunk olyan dolgokat, amelyeket a jövőben majd lehet, hogy félreértenek. Ez egy hát üzenet a baráti tanácsabizottság számára. Egy dolgot nem, beszél, nem említettem meg a beszámolomban, ami pedig nagyon fontos. Nem tudom, hogy az önök szakbizottságát mennyire érdekli -e ez a kérdés. Az ugyanis, hogy hogyan lehet benyújtani javaslatot kísérleti projektekre. Tavaly a raportőr nagyon határozottan afelé arra bátorította, biztatta a kollégákat, hogy az év első részében egy rövid üzenetet fogalmazzak meg. Ez nagyon fontos, hogy a parlament júniusig benyújtsa a pilotprojektekre vonatkozó javaslatot de ez még nem egy végleges döntés. Csak az Európai Bizottságnak ezt át kell nyújtani, aztán megszületik a vélemény, hogy ezek megvalósíthatók-e vagy sem. Én ezt a gyakorlatot fogom követni, de nem csökken, nem csorbítom a parlamenti képviselők azon jogát, hogy benyújthassanak pilotprojektekre vonatkozó javaslatot vagy módosítást, ha ez időben történik. Tehát ez az ideiglenesség ez nem jelenti a jogok csorbítását, hanem csak a jobb előkészítést teszi lehetővé. És határozottan kérem azt, ugye, hogy ugye én, mint raportőr, szeretném tudni, hogy kik húzódnak meg a pilotprojektek mögött, és ki tud együttműködni a bizottsággal, hogy most néhány milliót adjunk egy kísérleti projektre, és azután elfelejtsük az egész történetet, ne nézzünk utána. Hát ez pocsékolás. Tehát szükség van ismerni, tudni kell egy személyt, tehát nem jogilag, de valamilyen módon magán személyében felelős az egész történetét, és a raportőr tudni akarja, hogy melyik kísérleti projekt mögött ki hoz, húzódik meg. Ami Erika Manhárom megjegyzését illeti. Nos, a Nabucco ügyben nem értünk egyet, sajnálom, de egyértelműen akarok fogalmazni. Elméletileg önnek igaza van, Hogyha semlegességről beszéltünk, akkor igaza van. De ebben a mostani helyzetben, ebben a sürgető helyzetben úgy gondolom, hogy a diverzifikálásnak kell adnunk prioritást. És úgy gondolom, hogy a Gazprom van olyan helyzetben, hogy tudja finanszírozni ezt a két tervezett projektet, az észak és a déli áramlatot. Ezért ebben a szakaszban, figyelembe véve azt, hogy nincs azért hatalmas sok forrásunk erre, a Nabucco, vagy bármelyik más vezetékrendszer nem Galileo, itt csak az előkészületet akarjuk finanszírozni, és nem magukat a projekteket. A projektek 7-9 milliárdosak, és mi itt egy, két-háromszáz millióról beszélünk, tehát teljesen más nagyságrendről van szó. És ez, hát ez pinát, ez igazából Oroszország szemszögéből, ez, ez csak kis pénz, hogyha megnézzük, hogy az olajárak hogyan alakulnak. Oroszországban változhat persze az olajár föl és lefele. Ami az el nem költött pénzeket illeti, azt hiszem elemeznünk kell azt, hogy ki hibás ezért. Az első probléma az, hogy 2007-ben megismételtük azt, ami 2000-ben történt, ugyanis azt, hogy a az költés alapja a pénzek felhasználásának a alapja túl későn született meg, és ezért a költségvetési tervben már nem volt könnyű elindítani a projekteket. És ezen késedelem miatt volt az, a pénzek felhasználása kicsit alacsony mértékű. Egy másik dolog, a bizottság kicsit túlszabályoz mindent. Hogyha emlékeznek rá, voltak problémáink a múltban a Santer által vezette bizottság történeteire, még jól emlékszem, és úgy tudom, hogy van arra szándék, hogy nagyon pontosak legyünk, és így tovább. De hogyha minden részletet le akarunk szabályozni, akkor ez nem tud működni. Ezért az egyszerűsítési eljárás már elkezdődött, a regi bizottságban nagyon sok javaslatot nyújtottak be, és a bizottság is megpróbálja felgyorsítani az eljárás. Sok jó gondolat eh, született már meg, és szerintem így sikerül majd felgyorsítani jelentős mértékben az egész eljárást. De őszintének kell lennem, van egy harmadik terület is, ahol hibákra talál, bukkanhatunk, a tagállamok is hibáznak. A tagállamok időnként még több, még inkább túlszabályoznak, mint az Európai Bizottság, még inkább túl bonyolítják az eljárást. És ezért azok a szegény emberek, akik szeretnének európai forrásokhoz jutni, kell, fel kell, hogy áldozzák magukat. És azt hiszem, hogy ez hiba. Nem jó dolog csak a bizottságot hibáztatni az alacsony pénzfelhasználási szintért, a tagállamok is követnek el hibákat, és nem csak az új tagállamok. Elemzéseket készítettünk a kohéziós alap eh, felhasználásáról, itt elsősorban a kohéziós politikában a felhasznált két alap, a kohéziós alap és a strukturális alapok felhasználásáról. Románia 30%-kal állt az élen 2007-ben és 2008-ban. Az én hazámban 16 százalékon álltunk, és mi a 19-ek vagyunk a 27 ország közül, úgyhogy ez nagyon alacsony felhasználási arány, és hogyha jövőre nem tudjuk ezt növelni, ugye körül akartuk növelni a strukturális alap forrásait, tehát a tanács kinevetett minket, és igazuk volt. Ebben az előkészületi szakaszban nem látok semmilyen tervet, ami az önök szakbizottságát érinti, vagy az AIDS for Trade, vagy más programot. Nem azért vagyok itt, hogy most lehetőségekről beszámoljak, hanem csak meg akarom hallgatni önöket, és ez így lesz a következő hónapokban is, és azután a végén, az ügy végén majd a különböző szakbizottságok kívánságait összeadom, és nem tudom megígérni, hogy minden kívánság teljesülni fog. A költségvetés akkora, amekkora, és egy harmonikus költésben kell megállapodnunk. Egyik eh, szakbizottság sem áll közelebb a szívemhez, mint a másik, ezért eh, egy jó együttműködésben kell majd ezekről döntenünk. Azt hiszem, hogy a Kobuban jó gyakorlat alakult ki erről és azt hiszem, hogy ezek a találkozók, hogy különböző szakbizottságokkal találkozzon a költségvetési raportőr, ez javítja az együttműködés szellemiségét, ami a társ társraportőrömet illeti, mi személyesen is nagyon jóban vagyunk, és ez nagyon jól fog ezért is működni. Köszönöm, elnök úr. Még egy dolog, amit a bizottságtól hallott kaptunk. Hát igen, pontosan ezért akartuk ezt az egy hónapot, hogy felhasználhassák azt a, a mi üzenetünket, amit mi mondunk. Hát majd önöktől függ, hogy milyen mértékben használják ezt fel, de így legalább látják, hogy a jövőben hogyan valósulhat meg az együttműködés. Rendszerint a táncrend úgy néz ki, hogy a parlament, a tanácsa szemben a bizottságot támogatja. Én egy kicsit szeretném ezt a táncrendet megváltoztatni. De Erika Man is említette, hogy ha nagyon jó az együttműködés a tanácssal, az, az segíthet. Meglátjuk, hogy majd mi lesz. Svédek, svédek, majd kiderül. Grazie, eh, l'onorevole Surjan. Köszönöm szépen, Súrián úr, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontunkra, ez a 133-as cikk szerinti bizottsághoz intézett jelentés a globális Európa szorosabb együttműködés az európai exportőrök piacra jutásának elősegítése érdekében. Most egy eszmecserét folytatunk. Természetesen a piacra jutás kapcsolatos stratégia munkánk szempontjából rendkívül fontos, hiszen megpróbáljuk megerősíteni a gazdaságot, és szeretnénk versenyképesek maradni harmadik országokkal szemben. Ezt figyelembe véve a bizottság véleménye ebben az esetben még fontosabbá vált a jelenlegi válság fényében. Az EU számos partnere protekcionista kereskedelmi akadályokat próbál létrehozni, úgyhogy a bizottság és a tagállamok egyaránt rendkívüli prioritásnak tekintik ezt a témát. A parlament és különösen ez a szakbizottság foglalkozott már ezzel a kérdéssel, számos kezdeményezést elfogadtunk. 2007-ben például foglalkoztunk ezzel a témával egy jelentés formájában, és most pedig azt látjuk, hogy mennyire vette figyelembe az akkori jelentésben szereplő ajánlásokat a bizottság. Azt el kell ismernem, hogy a piacra jutás valószínűleg egyike azoknak a szektoroknak, ahol a legjobb az együttműködés az intézmények között. És amennyire jó magam ebbe belelátok, 2008-ban Jól lehet, nem sikerült lefedni mindent, azért mégiscsak voltak pozitív lépések. Úgyhogy megragadom ezt a lehetőséget, ezt az eszmecserét arra, hogy megadjam a bizottság képviselőjének a szót. És arra kérem, hogy röviden foglalkozunk a jelentéssel, és aztán pedig kérdések, válaszok következnek. Köszönöm szépen, Ernök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek az előrehaladási jelentésünket, a piacra jutási stratégiával kapcsolatban. Ennek a stratégiának az alapját 96-ban fektettük le, illetve 2007 közepén volt egy felülvizsgált stratégia, amely megerősítette a partnerségi megközelítést az együttműködés érdekében a tagállamok és az üzleti szervezetek között. Most telt el az első teljes év, amikor a teljes végrehajtás megvalósult, és most arathatjuk le munkánk gyümölcsét. A sikeres végrehajtás ennek a stratégiának, illetve a továbbfejlesztése, ez ennek a partnerségnek az eredményeként jött létre, illetve valamennyi partner aktív részvételének köszönhetően valósult meg. Ami minket illet, felhasználjuk e-, ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjük az önök támogatását, állásfoglalások formájában 2008-ban készített Guardánsz úr egyet, az utolsót pedig februárban fogadták el a KKV-k szerepéről a nemzetközi kereskedelemben. Köszönjük a jövőbeli hozzájárulást és visszajelzést, illetve a kötelezettségvállalást, hogy a többet tegyünk az európai exportőrökért. Az elnökségeknek is szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy hogyan támogatnak minket, hiszen a piacra jutás nagyon magasan szerepel a napi rendünkön. A 133-as bizottsággal nagyon szorosan együttműködött a francia elnökség, a cseh elnökséggel ezt folytatjuk, ezt a fajta együttműködést, és természetesen már a svéd elnökséggel is tettünk előzetes munka megbeszéléseket. Azonban nem szabad hátradőlnünk, ugyanis sokat kell tennünk, és arra bátorítani mindenkit, hogy tovább fejleszték ezt a stratégiát. És főként pedig a parlament politikai támogatására van szükségünk. Ezt a jelentést a tagállamokkal megbeszéltük az utolsó tanácsadó bizottsági ülésünkön, a 133-as bizottságban, és akkor figyelembe vett említettük, hogy a végrehajtásnál három fő elem van. A munkacsoportok, a helyi piacra jutási csapatok, illetve a kommunikációs és információs áramlás elősegítése. Tíz aktív munkacsoportunk van, beleértve a szolgáltatások munkacsoportját. Például orvosi eszközök, vakcinák, állategészségügyi, növényegészségügyi termékek, textil termékek, postai szolgáltatások és egyebek is szerepelnek benne. A munkacsoportok pedig nagyon hatékony platformként léptek fel partnereinkkel együtt szakértői szinten, annak érdekében, hogy koordinált stratégiát dolgozhassunk ki az akadályok megszüntetése szempontjából. Ezek kereskedelmi és befektetési akadályok egyaránt. Az év során pedig a piacra jutási csapatoknál több mint 30 ilyen csapatunk van a fő exportpiacokon. Ezeket a delegáció koordinálja, és a csapatok tagjai a tagállami kereskedelmi hivatalnokok, illetve üzleti szervezetek, és már megkezdték a szövetségek kiepítését a helyi üzleti szervezetekkel annak érdekében, hogy csökkentsék piacra jutás akadályait. A piacra jutási csapatok különböző alkalmazási körrel rendelkeznek, hiszen a valósághoz kell alkalmazkodniuk annak érdekében, hogy eredményekre juthassanak és jó koordinációt valósítsanak meg. A csapatoknak különleges szerepe, hogy új akadályokat tárjanak fel, úgyhogy jelen pillanatban az egyik legfontosabb lépésünk, azaz korai értesítő rendszer. Azonban a piacra jutási csapatok egy új szereppel is rendelkeznek a gazdasági válság következtében. Rendszeresen monitoring jelentéseket kapunk tőlük a protekcionista intézkedésekről, és prioritásokat állítunk fel a legfontosabb kereskedelmi akadályokról, hogy azokat koordinált módon, célzott módon oldhassuk meg. Nagyon kevés a forrásunk. Úgyhogy a tagállamokat valóban arra kérjük fel, hogy támogassák a piacra jutási csapatokat. A harmadik pillér pedig a megerősített kommunikáció és áramlás. Havi hírlevéllel rendelkezünk, illetve a sikertörténetekről is szólunk ezekben a hírlevelekben. Nagyon sok tevékenységünk van a stratégia bevezetése szempontjából, ismertetése szempontjából a tagállamok felé, illetve az érintett felek felé egyaránt, főként pedig a KKV-k játszanak itt fontos szerepet. Tájékoztató kampányt folytatunk a tevékenységünkről, például az újonnan létrehozott Enterprise Europe network el is együttműködünk megpróbálunk a több millió KKV-hez eljutni annak érdekében, hogy minél több KKV segítsünk abban, hogy export tevékenységét sikeresen folytassa le. Szemináriumokat szerveztünk a szlovén elnökség alatt, még júniusban. Ez kitűnő visszajelzést kapott. És most pedig megpróbálunk megpróbáljuk a stratégiánkat koherens, átlátható módon kommunikálni. Francia elnökség alatt szintén volt egy szeminárium, és ez nagyon jól mutatta, hogy a tagállamok milyen nagy érdeklődést mutatnak tevékenységünk iránt. Új lendületet kaptunk egyébként a tanács következtetéseiből, decemberben adták ezeket ki, ugyanis akkor a tanács felszólította arra, hogy szorosabban működjünk együtt a tagállamokkal, nagyobb legyen az összpontosítás a KKV-kre, és hogy használjuk ki a kereskedelmi akadályok megszüntetése érdekében a lehető legtöbb eszközt. Végezetül pedig decemberben létrehoztuk a közleményünket a piacra jutási és szabályozó együttműködésről. Ez tulajdonképpen egy első lépés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet tovább erősíteni a Lisszaboni stratégia ránk vonatkozó aspektusait. Nagyon fontos számunkra, hogy a jövőbe tekintsünk. A jelentés egyébként néhány javaslattal fejeződik be, és azzal, hogy hogyan lehet az EU exportőrök teljesítményét fokozni. Nem akarok elismételni valamennyi javaslatot, de azt kiemelném, hogy a továbbiakban is a szolgáltatásokra kívánunk összpontosítani, a szellemi tulajdonjog, kormányzati közbeszerzés témájára, illetve, hogy a KKV-k érdekében tevékenykedjünk a jövőben is. Végezetül a 2008-as végrehajtása stratégiánknak azt mutatja, hogy a partnerségi megközelítés valóban működik, és nagyon jó eredményeket hoz az európai vállalkozások számára. Számos kereskedelmi akadályt megoldottunk már, úgyhogy munkánk egy részét elvégeztük, ezt a megközelítést egyébként folytatni kívánjuk, és valamennyi partnert felkérünk arra, hogy aktívan járuljon ehhez hozzá, és hogy osszák meg velünk rendelkezésre álló forrásaikat. Erőfeszítéseink fokozása érdekében a stratégia keretében ez a jelenlegi gazdasági válság szempontjából különösen fontossá vált, és nagyon körültekintően éberen kell figyelnünk a helyzetet, és harcolni a protekcionizmus ellen. Köszönöm szépen. Elnök úr mikrofon nélkül szól. Meritato, grazie per questa completa illustrazione. Köszönöm szépen ezt az áttekintést, mondja az elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy jobb lett volna, hogyha sokkal többen hozzászóltak volna, illetve sokkal többen egyáltalán részt vettek volna ezen az ülésen, de akkor Márténnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, egyetértek önnel, hogy a képviselő valóban sokkal jobb lett volna, hogyha többen eljönnek, ugyanis ez a stratégia, a piacolítási stratégia különösen fontos, nagyon fontos témája célkitűzése a közösségnek egyébként is, de a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságban különösen fontos. Két kérdésem volna, az egyik a pénzügyi válsággal kapcsolatos. A bizottság feltárta-e, hogy új akadályok merültek fel, kereskedelmi akadályok, protekcionizmus fokozódott-e, és ha igen, akkor pedig ez valami konkrét iparágat érinte. A második kérdésem pedig a bizottság képviselője szólt arról, hogy az európai együttműködés a piacra jutás tekintetében mennyire fontos. Sokszor gondolkozom azon, hogy az Európai Unióban erősebb ez az együttműködés. A miniszterek találkoznak, üléseznek a Berlamonban vagy máshol, de a kérdés az, hogy ha Peking felé tekintünk mondjuk, akkor gyengül-e ez az együttműködés, és a tagállamok mutatnak-e valamilyen fajta nacionalizmust, vagy a közösségi érdekeket tekintik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket és kérdéseket. A visszajelzésekkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy azt láttuk, illetve azt kérdezte a képviselő úr, hogy vannak-e új akadályok. Azt mondhatom, hogy igen, de szerintem még mindig elég nyugodt a helyzet, úgyhogy a legrosszabb félelmeink még nem igazolódtak be. Úgyhogy nagyjából jó híreket mondhatok. Például, hogyha az Egyesült Államokra vonatkozó záradékra gondolok, de nagyon körültekintőek vagyunk, éberek, havonta felülvizsgáljuk a helyzetet, és a 133-as bizottságnak rendszeresen beszámolunk. A második kérdés pedig arra vonatkozott erre az európai együttműködésre, a szép szavakra itt Brüsszelben, illetve a külföldi valóságra. Igen. Jobban is lehetne végezni a munkánkat ezen a területen, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a tagállamok és az üzleti vállalkozások esetében a megközelítés magánügy, hogyha a vállalatok valahova áthelyezik magukat, akkor nyilván a saját érdekük a fontos. Az EU politikákat figyelembe vesszük, de időre van szükség ezért alakítottuk ki a piacra jutási partnerségi partnerségi stratégiát, hiszen a tagállamokkal együttműködünk, üzleti vállalkozásokkal, stb. Hogyha egy vállalat külföldre megy, akkor az a saját magánügye, ott nem lehet beavatkozni hogyha egy EU tagállam mondjuk Oroszországban valamilyen problémáját nem tudja megoldani, akkor lehetőség van arra, hogy koordinált megközelítést alkalmazzon, tapasztalatait megossza más országokkal. Kezdtünk, e, kezdeményeztünk például egy India prioritási projektet, tájékoztatjuk az országokat erről, a problémával foglalkozunk. Azonban időre van szükség ahhoz, hogy ez a megközelítés, ez szélesebb körű támogatást élvezzen. Vannak azonban az üzlet területén olyan részletek, ahol maguk az üzleti vállalkozások nem tudnak teljesíteni, nem tudnak eredményeket elérni, többre van szükségük, például az oroszországi olajcégekre, ha gondolunk, akkor megértik, hogy miről szólok. Bene, grazie. Grazie davvero. Su un argomento che dovremo poi... Köszönöm szépen. Erre a témára bizonyára vissza kell még térnünk. Nyolcas napi rendi pontunk a következő. bizottság jelentése az Európai Parlament felé. A dömping ellenes és szubvenció ellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenységről. Ez a jelentés azt taglalja, hogy 2007-ben mi történt, milyen kezdeményezéseket foganatosított a bizottság, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megtanált urat köszönhetjük itt körünkben. Ő koordinálja ezeket a védítézkedéseket többek között a bizottságban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és kérem, hogy röviden vezesse elő ezt a jelentést és a bizottság által kezelt esetekről számoljon be. Egy kérdés esetleg már előre bocsátanék. A szubvenció ellenes intézkedésekről a dízelre vonatkozóan az USA-ban, és nagyon örülnék, hogyha nagyon röviden vázolná, hogy a cseh elnökség, illetve a svéd elnökség hogyan kívánja ebben a védintkezési, védintézkedési rendszerben hatékonyabbá tenni a jelenlegi intézkedéseket. Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és mondhatok egy pár szót erről a témáról. Az első dolog, amit mondanom kell, hogy ez a 26. jelentés, éves jelentés, amely a 2007. évre vonatkozik. Hát sajnálom, hogy egy kicsit elkéstünk ezzel, hiszen kicsit késő van már a 2007-es évre vonatkozó, most beszámolni, mert a 2008-as évi statisztikákkal kellene itt előhozakodnom, de ez pár napon belül a websájtunkon rendelkezésre áll hozzáférésre, hozzáférhetővé válik úgyhogy aktualizáljuk az ismeretanyagot, és ezeket közvetítjük önök felé. Tehát a 26. Eh, éves jelentés a 2007-es évre a téma. A kezdeményezések száma viszonylag alacsony volt a védintézkedések terén, 9, korábban 36 volt, 2006-ban, 2005-ben 25 és 29 2004-ben. Úgyhogy mondhatom, hogy 2008-ra általában úgy tűnik már, hogy 20 ilyen intézkedésről számolhatunk majd be, úgyhogy úgy gondolom, hogy az intézkedések számát tekintve azt mondhatjuk, hogy eredményes a munkánk. Két elem van a 2007-es évi jelentésben, amelyet ki kell emelnünk. Az egyik, hogy egy hearing office-t, egy olyan irodát állítottunk fel, ahol meg lehet hallgatni az érintett feleket, amelyeket érintenek a vizsgálatok. Ennek van némi eredménye, ezt már elkönyvelhetjük, úgy tűnik, hogy most már professzionálisabban zajlik a munka, és úgy gondolom, hogy ennek mindenképpen pozitív hozadéka lesz hosszabb távon. A 2007-es évre vonatkozóan nem lehet elmenni amellett sem, hogy ez volt az az év, amikor is a kereskedelmet védő intézkedéseknek a divatja volt, hogy úgy mondjam. Ezeket alkalmazták leginkább. 2008-ban született egy döntés, és úgy gondolták, hogy kell egy kis idő, egy kis reflexiós idő, és elgondolkodhasson minden érintett fél, hogy hogyan is tovább. Ugye elhangzott a bizottság részéről az, az illetékes biztostól, hogy nagyobb konvergenciára van szükség. De nyilván ennek a megvalósulásához időre van szükség. Ami az eseteket, a konkrét eseteket illeti. Számos fontos eset van, amiről beszámolhatok, ezek jelenleg is kivizsgálás alatt vannak talán két-három olyan esetről tudnak a tagállamok, ahol lopásról van szó. Februárban volt egy eset Kína ellen és más országok ellen, Moldovát is megemlíthetjük itt, de van két másik eset, Elnézést kérek az acél kérdésben, illetve a rozsdamentes acél esetében. Ezek a vizsgálatok egészen hát 2007-re visszanyúlnak még, és hát nyilván ez egy nagyon hosszú időszak, időszak hiszen az acél ágazatban nagyon sok változásra került sor. Úgy gondoltuk, hogy néhányak esetében egyszerűbb lett volna, hogyha a panaszaikat visszavonták volna, és esetleg újakat fogalmaznak meg, de ez csak rontott volna a helyzeten. Most azonban a, a szektor miután pozitív irányba fejlődik, tűnik, hogy ez megoldódik. Ami a biodízelt illeti, nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen nem sokára megszületnek az ítéletek, a döntések. A javaslatokat már megkapták a tagállamok, úgyhogy ezek várhatóak rövid időn belül az értesítések. Az újságokban már az olvasható, hogy intézkedéseket fognak foganatosítani, hát ezt én még nem mondhatom el. Nem tudom, hogy volt-e más eset. Egy másik nagyon fontos vizsgálat, ami zajlik, ez a cipőre, cipőkre vonatkozik. még nem zárult le a vizsgálat, úgyhogy elég kevés dolog, amiről be tudok számolni. Októberben indult a vizsgálat, és ennek az esetnek az eredményeiről majd csak később lehet beszámolni. És hát nagyjából ezek a legfontosabb esetek, amelyeket vizsgálunk. Mikrofon nélkül és nem halljuk az elnök urat. Köszönöm. Egy rövid kérdés. Van egy olyan feltevés ebben a szakbizottságban, és talán egyfajta félelem, ami grasszál, hogy a panaszosokkal kapcsolatban van egyfajta előítélet a dél-európaiakkal kapcsolatban, hogy ők azok, akik inkább használják ezeket a ezeket az eszközöket, ők élnek velük. Nem tudom, hogy ez tényleg egy legenda, egy mítosz, önök hogyan érzik ezt, ezzel kapcsolatban tud-e mondani valamit? McDonald úr, parancsoljon. Hát a statisztikákat nagyon alaposan meg kell vizsgálnom, mielőtt erre válaszolhatnék ösztönösen azt mondanám, hogy a déli tagállamoknak nagy része nyilván rendelkezik jelentős iparágazatokkal, és és nyilván az ebből származó import esetek problémákat okozhat. Ilyen észak-déli megoszlás szerintem nem annyira éles, mint korábban. Az északi tagállamok is sokszor aggályosak, aggályos helyzetben találják magukat, és úgy érzik, hogy meg kell védjék az iparukat. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Tuta, non penso. Ci sono delle varie? Ci sono delle varie? No, ok. Anche perché abbiamo rinviato E Elhalasztottuk a 9-es napi rendi pontot, úgyhogy csak arra emlékeztetnék, hogy a március 16-án lesz a következő találkozunk délután háromkor.